a tanács és a bizottság nyilatkozatai a nők elleni nyilvános helyen végrehajtott szexuális zaklatás és erőszak megszüntetése kérdésében. Kretú biztos asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, nagyon fontos véleményem szerint ezt a témát a napirendre tűzni, a nők elleni erőszak kérdését. Mint önök is tudják, ez a kérdés prioritás a bizottság számára. Természetesen nem fogadhatjuk el, nem tűrhetjük a nők elleni erőszakit, de rá kell azonban arra is mutatni az elejétől fogva, hogy a közbiztonság és rend kérdése nem EU hatáskör, hanem tagállami hatáskör. A nemi alapon elkövetett erőszak az áldozat alapvető jogait sérti, és a nők és férfiak közti egyenlőtlenség kifejezősé formája. A nők elleni erőszak, a szexuális zaklatás és erőszak elfogadhatatlan, bárhogy is történjen, bármilyen körülmények között, függetlenül az elkövetők hátterétől. Európában mindenkinek tiszteletben kell tartani a törvényeket, alá kell vetni magát az EU alapértékeinek. Az importált bűnöket sem fogjuk elfogadni. Az alapvető jogok ügynöksége felmérése azt mondta, hogy azt mutatta ki, hogy tízből több mint egy nő az Európai Unióban állítja, hogy szexuális erőszak áldozata volt, és 20-ból egyet megerőszakoltak. Biztosítanunk kell azt, hogy utcáink, tereink és az állomások biztonságosak legyenek a nők és lányok számára is. Olyan környezetet kell teremtenünk, ahol az áldozatok nem félnek bejelenteni a szexuális zaklatást és erőszakot, ugyanúgy, mint amikor rablás áldozatai válnak azt is biztosítani kell, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák és elítéljék. 2015 utolsó szilveszter éjszakáján történt események Németországban a nyilvános tereken elkövetett szexuális bűncselekményekre irányította a figyelmet. A német események alapján sokkal erősebb rendelkezéseket akarunk a nemzetközi büntetők törvényben, törvényben is. Az miniszterek erről tárgyalnak. Az európai eh, erőszak elleni egyezmény és a családon belüli erőszak elleni egyezmény jogilag kötelező érvényű normákat határoz meg nemzetközi szinten. A feleknek védeni kell a nőket, lányokat a nemi alapú erőszakkal, ezek között a, a szexuális zaklatással és erőszakkal szemben. A tanács az, Európ- az első konkrét lépés egy úti terv meghatározása volt, amit 2015. októberében tettünk, az egyezményhez való csatlakozás első lépése volt. Megfelelő támogatást kell adni az áldozatoknak, és jelenleg azonban problémát jelent, hogy a szexuális erőszaknak nem minden áldozata jelenti be az elkövetett erőszakot az áldozatok, a sértetek jogára vonatkozó egyezmény erősítése éppen ezért nagyon fontos a tagállamokban. A tagállamoknak alkalmaznia kell a, a sértetek jogainak egyezményét, megfelelő tájékoztatást, fordítást, védelmet, támogatást kell biztosítani az áldozatoknak a rendőrség és a bírósági eljárások idején. Az áldozatok a nemi alapú és szexuális eh, zaklatás és erőszak áldozatait eh, szakértők eh, támogatásával kell segíteni, megvédeni őket további károktól, amelyeket a büntető büntetőeljárás okozhat. A bíróság megfelel, nyomon követi az irányelv megfelelő végrehajtását. Tudjuk azonban, hogy a jogszabály önmagában nem elegendő, éppen ezért finanszírozunk olyan projekteket, amely a nők, lányok számára megfelelő előrelépést jelentenek. A jelenleg 3 millió eurót biztosítunk a nemzeti és transnacionális projektek számára, amelyel az erőszak áldozatainak jogait próbáljuk erősíteni, és további 3 milliót olyan transnacionális projektekre, amely a szexuális zaklatás és erőszak ellen irányul. A férfiak és nők közötti egyenlőség az Európai Unió egyik alapvető értéke. Határozottan elköteleztük magunkat ennek érvényesítéséhez. A szexuális zaklatás és erőszak elleni fellépésünk egy nagyobb stratégiai program eh, része, amely az egyenlőségre irányul. Biztosíthatom önöket arról, hogy a jövőben komoly lépéseket teszünk annak érdekében, hogy ez az Európai Unióban oda vezessen, hogy csökken a nők elleni szexuális zaklatás és erőszak. Köszönöm szépen. És szeretném egyben biztos kollégámnak a kimenteni, aki nem tudott ma az családjogok miatt idejönni. Köszönöm szépen, szeretném tájékoztatni a házat, hogy a politikai frakciókkal való megállapodás értelmében a tanács nem vesz részt a vitán. Az első hozzászóló Holmájer asszony. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, kolléganők. A kölni események eh, miatt a szexuális erőszak kérdése, nők elleni szexuális erőszak kérdése új dimenziót kapott. Szerencsére persze egy új nyilvános vita is elindult Kölnben, elsősorban észak-afrikai hátterű marokkói algír elkövetők voltak, akik megtámadtak, szexuálisan zaklattak és bántalmaztak nőket. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy pontosan K.O. cseppekkel nem csak afrikai identitású vagy migrációs hátterű elkövetők támadnak meg nőket, gyermekeket, hanem nagyon sok helyen a szexuális kizsákmányolás, a szexuális zaklatás és erőszak a nők ellen nagyon sok helyen újra meg újra előfordul. Éppen ezért következetesen ezeket a bűncselekményeket ki kell deríteni. Fontos a törvényt nemzeti szinten átvenni, és nagyon köszönöm Kretú biztos asszonynak, hogy erre rámutatott. A nemzeti jogalkotás nagyon sok országban még mindig úgy van, hogy a nőknek kell bizonyítani, hogy hogyan történt a támadás, nem pedig a az elkövetőt vonják felelősségre. Ilyen helyzetben a nők amúgy sem igazán nyilatkoznak szívesen, nem igazán szeretnének nagyon bonyolult, nagyon komplikált helyzetben ilyen cselekményekről beszámolni. Arra is figyelni kell, hogy ne legyenek no területek. A jogot függetlenül attól érvényesíteni kell, hogy milyen nemzetiségű az elkövető, vagy milyen okból követte el a bűncselekményt. Ezen kívül figyelnek kell arra is, hogy a a nőket ne, a nőknek ne írják elő, hogy egy kartávolságra tartsák magukat a férfiaktól, vagy ne menjenek uszodába, vagy ne hordjanak rövidebb szoknyát. Nem. A jogállamisághoz hozzátartozik a férfiak és nők egyenlősége, és még akkor is, hogyha más államokkal egyen, ellentétben a törvény a nők elleni erőszakot is engedélyezi. Köszönöm szépen, Aréna asszony a következő. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Európában minden harmadik nő már erőszak áldozatává vált, vagy ez meg fog vele történni. Ez gyakran egy házastárs, egy barát, vagy egy családtag teszi a nőkkel, nem, nem pedig egy bevándorló. 2014-ben még nem volt migrációs válság, mégis, mégis, mégis történtek ilyen esetek. A szocialisták és demokraták számára fontos, hogy minden erőszak áldozatává vált nőt megvédjünk, függetlenül attól, hogy milyen származású vagy milyen a vallása. A kölni események sajnálatosak, meg kell találni, és bíróság elé kell ejteni az elkövetőket. De a rasszista hozzáállás nem fogja megoldani a nők elleni erőszakot sem közterületeken, sem magánterületen. A sztereotípiák, az előítéletek ellen kell harcolni, tehát nem, nem tekinthetjük a férfiakat erősnek, aktívnak, függetlennek, a nőket pedig gyengének, passzívnak és függő helyzetben lévőnek. Az Katari ügynökség megállapította, hogy mennyire mennyire tehetetlenek sokszor a nők még ma is a társadalomban. Itt egy mélyreható és hosszú távú munkát kell lefolytatni, olyasmit, mint amiről már ma délelőtt beszéltünk a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség kapcsán. A következő hozzászóló Visznyevska asszony. To, szanowna pani przewodnicząca, drogie koleżanki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, Nagy számban fordultak elő nők elleni támadások európai városokban, és ez azt mutatja, hogy a multikulturális elképzelések kudarcot vallottak. Nem csak Kölnről és Szilveszterről van szó. Egyes elkövetők azt állították, hogy a nők provokálták ki a támadásokat a parfümjükkel. Arra kényszerülünk, hogy hazánkban alkalmazkodjunk más nemzetek szabályaihoz. Timmermans úr azt mondta Kölnben, hogy ez egy közrendügyi kérdés, és egyáltalán nem függ össze a bevándorlási válsággal. Az a kérdésem, hogy az EU meddig tervezi fontosabbnak tekinteni a migránsok jogait a nők jogainál tudják, hogy a menekültügyi központokban milyen erőszakcselekmények történnek, és milyen mértékben. Tehát erről is beszélni kell, hogyha nők elleni erőszaknak véget akarunk venni, és végre konkrét lépéseket kell tennünk, hogy Európában biztonságban érezhessék magukat a nők. Csodálkozom, hogy az új erőszak hullám ügyében valaki ennyire vak lehet, illetve hogy ez összefügg a bevándorlás válsággal. Köszönöm. The microphone, please. Oh, <laughs> Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák. Nagyon örülök annak, és nagy hatással van rám, hogy így megnőtt Európában a feministák száma. Végre mindenki megérti, hogyha egy nő nemet mond, az nemet is jelent. Elkezdik azt is kérdeni, hogy az Eurostat felmérése szerint az európai 25%-a még miért gondolja mindig azt, hogy egy min- miniszoknyában a lány problémát okoz, provokál. Vá- egyszerű a válasz. Populista módon kihasználták a menekültek ellen a kölni eseményeket. Az a, a nők joga ebben csak alárendelt szerepet játszottak. Egy példát mondok. A nők évek óta panaszolnak, az Oktoberfest szexuális zaklatásai miatt. Van-e következmény ennek? Nincs, és a média sem figyel rá. Tehát köszönöm ezt a feminista támogatást, de az utolsó dolog, amire most szükségünk van, az az opportunista femini, feministák. Kétségtelen, hogy a kölni események eredmények a, a hiányos integráció és a jog problémái is. De mégis alapvető változásra van szükség a nő szerepének értékelésével kapcsolatban, nem csak a migrációs vita következtében, hanem a a társadalmi értelemben is. Függetlenül attól, hogy kik a nő, a, az elkövető, elkövető függetlenül attól, hogy honnan jön, vagy mi a háttere. Európai keretekre, nemzeti végrehajtásra van szükség. A nők elleni erőszakot csak így lehet legyőzni. Kulturális különbségek vannak, ez vitathatatlan. A kulturális különbségek az Európai Unión belül is, és a tagállamokon kívül is. Annak a valószínűsége, hogy bűncselekményt kövessen el valaki, nem magasabb az esélye annak a külföldi vagy ha belföldi. Pozitív intézkedésekkel biztosítani kell arra, biztosítani kell, hogy a menekült hullámon túllépünk, integráljuk az ellen, a menekülteket. Amit Merkel asszony mondott, az igaz, hogyha összehasonlítjuk a menekültek számát az európaiakkal, akkor látjuk, hogy megoldhatók a problémák. Köszönöm. There is a blue card from Mrs. Kikettyes kérdést hajlandó fogadni Predizius asszonytól? Parancsoljon. Frau Melina, Sie haben gesagt... Melina asszony, azt mondtam, hogy a német lakosság 25%-a támogatná, hogy a fiatal diákok ne hordjanak rövid szoknyát. Ugyanakkor az iskola vezetők írták körlevelükben, hogy ne hordjanak rövid szoknyát, aztán az Oktoberfestről beszélt, már pedig kiderült, hogy az Oktoberfesten semmilyen fajta ilyen esemény nem történt. Hogyan ö, ö, értékeli tehát ezeket a ügyeket Németországban? hogyha ön állítja, biztos így van ez. Ám amiről én beszéltem, az egy Eurostat felmérés. Egy Eurostat felmérés, tehát ez semmilyen módon nem függ össze mindezzel, amiről ön beszélt. Végezetül úgy áll a dolog, hogy tudjuk, hogy a nők terhére erőszakos cselekedeteket követnek el, bárki is kövessel, meg kell felelnie érte, és meg kell akadályozni ugyanakkor, hogy az opportunista feministák malmára hajtsuk a vizet, minden szinten viszont érvényesíteni kell a nők egyenjogosítását. Köszönöm szépen, most pedig Björk asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Hát hát Köszönöm szépen a szót. Mindazok, akik azt látják mondjuk kislányként, hogy a köztereken, az utcákon, az iskolákban, a koncerteken előfordulhat, hogy erőszakos cselekményeket követnek el velük szemben, zaklatják őket, nőket és lányokat. Szexista, a férfiak részéről szexista megjegyzéseket hallhatnak, vagy tetteket kell elviselniük Európában ez egyébként egy világszerte eh, egy eh, nagyon veszélyes eh, jelenség, de itt fel kell lépnünk Európában, nem engedhetjük, hogy ez előforduljon. A nők elleni, bármiféle erőszak ellen nagyon határozottan kell a rendőrségnek cselekednie. Nem lehet azt egész egyszerűen tovább már el tűrni, hogy a jobb és szélső jobb eh, ebből is politikai tőkét kovácsoljon. A nők teste szent, a nők teste eh, és szexualitása felett saját maguk kell, hogy rendelkezzenek. Ez olyan alapvető női szabadságjog, amely, amely tehát senki sem tagadhat meg tőlük. Senki, senki nem áll ki ezen jog mellett, mindenki eh, magasról tesz erre, pedig minden nap keményen kell harcolnunk a nők egyenjogúságáért és jogaikért itt a parlamentben is. Björk asszony kékkártyás kérdést intéz önhöz Visnyevszka asszony elfogadja? 30 másodperc. Köszönöm szépen. Nem gondolja, képviselőtársam, hogy ebben a vitában olyan érveket hoz fel, amelyek kölcsönösen kizárják egymást. Mindez, amit imént mondott, a jobb oldalon ülő, a patkó jobb oldalán ülő politikai képviselőkhöz intézve nem a könhöz, és egyáltalán egy európai parlamenti képviselőhöz. Én pedig a patkó jobb oldalán ülök, azt kívánom, hogy ilyen ö, jelzők ne hangozzanak el. Köszönöm szépen. Minden alkalommal, amikor a nők jogáról, vagy pedig a saját testhez való jogról van szó, ő mindig leszavazza a kezdeményezéseket az abortuszról szóló, a szexuális oktatásról szóló kezdeményezéseket ön leszavaz mindent, teljes egészében az egyenjogosítás ellen van Európában. Nem mondhatja most egyszerre csak, hogy hirtelen a nőket szerephez, helyzethez be akarja hozni. Köszönöm szépen. Most pedig Renitke asszony kap szót a zöldek nevében. Köszönöm. Elnök asszony, kedves kollégák, a szexualizált erőszak nem egy kis ügy, amelyről csupán az feministák beszélnek, mert frusztráltak. A szexuális erőszak az egyik legnagyobb kihívás, amelyel az Európai Unióban és ezen túl is körülnézünk. A szerződések beszélnek a teljes egyenjogúságról, már pedig a szexuális erőszak megszüntetése nélkül soha nem érhetjük el ezt a célt nem állhatunk meg a figyelemfelhívó kampányoknál, bár ezek nagyon fontos szerepet játszanak. Hogyha meg akarjuk változtatni az Európai Unióban a nők és a gyermekek helyzetét, akkor a jogi kiskapukat is be kell zárnunk, melyek kibúvót biztosítanak az elkövetőknek. Persze, a patriarhátusról és a maszkulinitásról beszélnünk kell, és arról is beszélnünk kell, hogy az emancipált fiatal nők azon jogát, hogy a saját testükről rendelkezzenek, a maszkulinizált dominancia veszélyezteti. Tegyük ezt azonban úgy meg, hogy ne a rasszista reszentimanokat el, erősítsük meg. Most már ne, ne azt halljam, hogy ezt a, a feminista dumával hagyjak fel, mert ezt szokták nekem szegezni, hanem valóban most már a saját testünk és az el, a e, saját szabadságunkkal éljünk, és ezt ne instrumentalizálja senki se a saját politikai céljai érdekében az kiváltó okokat kell kezelnünk, és minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell használni, meg kell akadályoznunk, hogy egy rasszista vitába bonyolódjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Margot Parker, az FDD frakció nevében három percben. It's okay for MEPs. A képviselők, akik itt ebben a házban mindenféle hatáskör vagy felelősség nélkül, könnyű azt mondani, hogy nyissuk Európa kapuit tágra. Ugyanakkor a valós embereknek iszák meg ennek a levét, hiszen a migránsválság és a szexuális támadások vagy eseményekkel, amelyeket körbelemlítettek között semmiféle kapcsolat nincs. Rasszistánk neveztek, amikor azt mondtam, hogy a menekültek is részt vettek ezekben a támadásokban. Hogyha az ön édesanyját, feleségét, barátnőjét, lányát érte volna mindez, az atrocitás akkor is tagadnánk, hogy a két dolog között különbs, kapcsolat van? Hogyha olyan országból érkeznek ide menekültek, ahol másodrangú állampolgárként kezelik a nőket, és utána az elkövetőket pedig próbálják védeni, egyes politikai pártok ebből megpróbálnak tőkét kovácsolni, azt mondják, hogy a köztéren nők viselkedjenek másképp, aki ilyet mond, az szégyelje magát az embereket védeni kell, és akiktől azt várjuk, hogy megvédjék a férfiakat és a nőket, ők cinikusan hátat folytatnak az egész ügynek. És az elkövetők e, uniós e, e, állampolgárságot kapnak, vagy uniós útlevelet, és utána jöhetnek az Egyesült Királyságba, anélkül, hogy ellenőriznénk, hogy kiközök. 2015-ben 100 ezer illegális migránst állítottak meg a brit határnál, ami jól mutatja, hogy mekkora probléma közeleg. De nézzük meg a válság másik oldalát. Több mint tízezer migráns gyerek eltűnt. Az Európa azt állítja, hogy ezek a fiatalok és gyerekek valószínűleg, valószínűleg a bűnbandák kezébe kerültek, és itt prostitúcióra vagy szexuális bűncselekmények kényszerítik őket, tehát kizsákmányolják őket, gyakorlatilag rabszolgaként tartják őket, ide tűnt több tízezer ember. Tehát az uniós politikák nem csak a nőket veszélyeztetik, hanem a nők és gyermekek számára is borzasztó következményekkel járnak, azok számára, akik Európában biztonság reményében jöttek. Persze a nők és gyerekek irányába szolidárisnak kell lennünk, de nem így a Genfi egyezményt megpróbáljuk kiterjeszteni, így ennek az lett a következménye, hogy egymillió ember érkezett tavaly Európában. Nagyon sokan, ezzel tulajdonképpen a, a bűnbandák kezére játszottunk embereket. Európa szerte e, e, e, határellenőrzés nélkül, illetve mindenféle háttérellenőrzés nélkül mozognak szabadon az emberek. Ez egy óriási biztonsági kockázat, részben ez okozta a párizsi terrorista tetteket, cselekményeket, támadásokat is ez mind az EU-nak köszönhető, hogy a köztereken ilyen veszélytől kell fenyegetni. Közvetlen veszélynek vannak éve Európában nők. Egy úgy tűnik, hogy Európa nem tud mit kezdeni ezzel a válsággal. A nők és férfiak és az ártatlan áldozatok érdekében itt az ideje, hogy az európai határokat végre ellenőrizzük, és egyébként, hogy kilépjünk az Európai Unióból. Frau Parker, es gibt eine blaue... Parker asszony, egy kék kártyás kérdést intéznek önhöz, elfogadjam? Nem hallom, nem fogadja el a kérdést? Nem, nem fogadom el. Vicky Meyer, für... Vicky Meyer egy percben kap szót az ELNE frakció nevében. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Dühös vagyok. Dühös vagyok az európai elitre, mert állandóan csak beszélnek a biztonságról, de most veszélyhelyzet alakult ki, mert az Európai Unió iszlamizálódik. Ez most már fenyegeti a nőket, láttuk ezt Kölnben, Frankfurtban és más európai városokban. A nőket egrecíroztatják, megerőszakolják, mert szexuális dzsiádot folytatnak ellenük. Vannak, akik azt mondják, hogy ez nem migrációs kérdés, hanem közrendi. Hogy mernek ilyet mondani? Ez botrányos. Hogy lehet így érvelni? Az Európai Unió, Schengen, ez az igazi probléma, mert ez teszi lehetővé a szexuális dzsihádot, ami folyik. Ez nyitja meg az ajtókat az isztán barbarizmus elé, és meg kell szabadulnunk az iszlamizálódástól. Függetlenek nevében Udo Folyt egy percben köszönöm szépen. Elnök asszony, Ali Schwarzer nőjogi aktivista a szélsőséges erőszakos eseményeket, idézem, egy csődöt mondott és soha nem cél, célzott integráció eredményei, egy rossz tolerancia engedményei, iga, eredményei. Igaza van, Schwarzerasszony, a felelősök ezek azért, akik a nyílt határok mellett érve, érveltek. Ennek az érvelésnek a csúcspontja az volt, amikor Merkel asszony szeptember 4-én azt mondta, hogy nem ellenőrzik a jövőket, és ezzel Dublint és schengen szüntette meg a kölni események elő története és kölni események nem a rendőrség hibáival magyarázhatóak a médiumok pedig eh, téves politikai korrektség alapján nem számolnak be a származásukról, az elkövetőkről. Nem csoda, hogy eh, Lügen presszének eh, hazudós sajtónak nevezik őket. Lejárt az ideje, képviselőtársam. A következő felszólaló Constance Le Grip két percben. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony! Ma este, ha sajnálatosan ilyen késői órában ültünk össze, még akkor is, hogyha hozzászoktunk már ehhez, a nők kérdésében, az egyenjogúságról, hogy arról vitatkozunk megint, hogy milyen erőszaknak vannak kitéve a nők, a szexuális támadásnak. Ez nem azért van, mert ez az a rituális cselekmény, amit évente teszünk, és azért, mert a nők elleni erőszak nemzetközi éve napja következik, vagy mert valamilyen állásfoglalás született, hanem azért, mert sajnos aktuális kérdésekről van szó, égbe kiáltó kérdésekről, amelyek óriási sok hatást keltettek ki nem csak Németországban, hanem az egész Európában. És itt tömeges erőszakról volt szó, szexuális erőszakról, Kölnben és más német városokban ö, ö, szilveszter éjszakáján. E, egy ö, olyan újdonságról van szó, ami az európai földön még nem történt meg. Ez a tömeges erőszak és ez a rendkívül agresszív fellépés köztereken férfiak csoportja részéről. E, nyilván az erőszak bőrszín, vallás, eredet vonatkozásában tudjuk, hogy milyen erőszakot, erőszakot kell átélniük az embereknek, a családon belül, főleg a nőknek, hiszen rendszeresen hallunk erről itt a parlamenten belül, főleg novemberben, a nők elleni erőszak nemzetközi napján, próbálunk küzdeni, eh, határozottan fellépni ellene. De kétségtelen. Nem, csukha, nem hunyhatjuk eh, le a szemünket eh, a realitások előtt, nem tagadhatjuk ezeket a tényeket, mert ilyen módon még soha nem tapasztaltuk ezt meg, szolidárisoknak kell lennünk. Egy francia filozófus, egy baloldali filozófus beszélt erről. Be. Die nächste... A következő felszólaló pedig Zsufrid asszony kettő percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kölni események súlyosak, és a legsúlyosabban fel kell lépni ezek ellen, hiszen um, meg kell akadályozni, hogy a populizmus malmára hajtsuk a vizet. Mindaz, ami megtörtént uh, Németországban a szilveszter éjszakáján megengedhetetlen, és pontosan meg kell vizsgálni, mi történt annak érdekében, hogy egy kényes egyensúlyt ne borítsanak fel ezek az események. Ugyanakkor pedig meg kell akadályozni, hogy minden migránst vádak, a vádlottak padjára ültessünk, csupán azért, mert bevándorlók, illetve menedékkérők. Egyértelmű, hogy meg kell akadályozni az ilyen negatív kihatásokat, az ilyesfajta szexuális zaklatásoknak véget kell vetni, és e, nem csak a nők terhére elkövetett erőszaknak kell ezt tekinteni, hanem a teljes kultúránk, szabadságunk és társadalmunk elleni támadásnak is nem segít persze az nők terhére elkövetett erőszak elleni küzdelemben, hogyha nem differenciáltan gondolkozunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a saját társadalmunkban is folyamatosan mind a otthoni környezetben, mind a közösségi terekben támadások, zaklatások érik a nőket, tehát a mi kultúránkból sem tűnt még el ez a fajta hozzáállás. Ezek súlyos cselekmények, de a, gyakran a férfiak még mindig eh, birtok viszonyként gondolnak a társas kapcsolatra, ezt meg kell szüntetni, fel kell számolni, és a nők tiszteletét eh, meg kell teremteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Gerike asszony 1 perc 30-ban. Gerike úr. Köszönöm szépen. Én tévesnek tartom, hogy valakit rasszistának nevezzünk, azért mert másként gondolkozik. Kretó asszony, valóban a Köln a szexuális erőszak példája, megvan a történelme, egyrészt a rendőrség rosszul lépett fel, de ez megtörténik mindenhol Európában sajnos. Mi a nők terhére elkövetett szexuális erőszakot mindenhol meg akarjuk akadályozni, nem csak a köztereken. A fiatal nők 30%-a, 62 millió nő megélt már szexuális zaklatást. Túl gyakran hallgatjuk el, hogy mennyi erőszakos cselekmény történik. A szexuális önrendelkezésről szóló vita is útjára indult, és erre pedig nagyon nagy szükség volt már. Annak örülök, hogy itt az Európai Parlamentben hozzájárulunk ahhoz, hogy ezt a vitát egész Európában lefolytassuk. Fontos, hogy a vitát eh, tárgyszerűen folytassuk le, és ehhez pedig megfelelő tényekre van szükség, másrészt azonban a jogalapokat világosan kell látni, és a jogalapok más-más országokban más-más különben néznek ki. Például a szexuális erőszak Németországban gyakran csak öm, szabálysértésnek tűnődik, számít, eh, kizárólag, hogyha az áldozat reménytelen helyzetben volt, hogy a jogszabály mondja, tekinthet ez bűncselekménynek. Mindenképpen beszélnünk kell erről, és arról is, hogy Gerike úr, lejárt az ideje, nagyon sajnálom, lejárt az ideje. Gerike úr, mindenkit hasonlóan kezelek, lejárt az ideje. Most pedig megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az erőszakot elkövetők, rőkeszemben erőszakot elkövetők, bűnözők, és ilyenként őket elítélni, megítélni. Függetlenül attól, hogy honnan jönnek, honnan érkeznek. Köszönöm a holland elnökségnek, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálták, ami az egye, első kötelező érvényű eh, egyezmény a nők elleni erőszak témájában. A, az ezen eh, egyezmény EU általi eh, ratifikációja a holland soros elnökség napi rendjén eh, szerepel? Egyébként a biztos asszonyhoz fordulok, hogy mennyire hatékonyak azok az eszközök, amelyekkel rendelkezünk, amelyeket 2012-ben fogadtunk el, mikor fogják ezeket átültetni az eszközöket, jogi eszközöket minden tagállam belső jogába? Cornelia Ernst kap szót másfél percben. Amikor a kölni eseményekről hallottam, valóban megrendültem, hiszen a nők elleni szexizmus drámai dimenzióját értek el. Semmilyen módon nem szabad relativálni ezeket az eseményeket, Egyetlen áldozattal nem tehetjük meg azonban az sem, hogy ezeket az eseményeket eh, náci gyűlöletkeltésre, vagy pedig választási kampányokra használjuk fel. Itt a nők mély gyűlölete öltött testet, amelynek a gyökere nem az etnikumban, hanem a patriarhátusban keresendős. Erről beszélnünk kell. Beszélnünk kell a szexizmus súlyos a büntető tétellel való ellátásáról, hiszen az, hogy a szexista cselekmények kihágásnak vagy szabásértésnek minősüljenek, ez megengedhetetlen. Az, hogy a rendőrsége elfordítja fejét, amikor a nőket zaklatják, vagy mint egy esetben ez megtörtént, meg is erőszakolják, ez megengedhetetlen. Látni kell, hogy a nők elleni erőszakot minden tagállamban súlyos társadalmi problémaként ismerjük el, és ne csak mellékes ügynek tekintsük. Védett házok, e-, erőszak elleni projektek, minden tagállamban szükség van ezekre és az egyenjogosítás, mint gondolat meg kell, hogy jelenjen minden tagállamban, hiszen az nők ellen elkövetett erőszak vége nélkül nem lesz szabadság. Köszönöm, Urtoszun úr, egy percben. Mikrofon. Köszönöm, Annak asszony. Ami különben történt, valóban szégyen teljes és sajnálatos. Ebben az esetben eh, le kell, hogy sújtson a törvény. Ők le, ugyanakkor nem szabad, hogy ez a vita a migránsok ellenességbe csapjon át, mert a nők elleni erőszak egy globális probléma, egy nagyon konkrét európai probléma is egyben, ahogy az elhangzott, a vonatkozó jelentésünk is kim rámutat, hogy az európai nők egy harmada ilyen vagy olyan módon már szexuális erőszak szenvedője volt. Idén már 80 vesztették életüket Spanyolországban nők ellen elkövetett erőszak, testerőszak miatt, tavaly több mint 50-en vesztették így életeket. Nagyon szomorú ez, nyilvánvaló, hogy egy irányelvvel tudjuk felvenni a harcot a nők elleni erőszak ellen. Izabel Bella Adinolfi egy percben. Köszönöm tisztelet a, a elnök asszony, köszönöm biztos asszony. Elfogadhatatlan, hogy ez a vita ilyen későn folyjon le, és ilyen kevesen legyünk itt. A német tereken egyszerűen borzasztó események következtek be, és itt nem csak az újságírók beállításáról van szó. Egyáltalán nem hasznos, hogy arról beszéljünk, hogy most itt kik voltak ott. Egy hálózatról van szó, ha ez kiderül, és olyan bűncselekvényről, amelyet, az, amelyek a, amely az a, a nőket használta fel erre. Nyilvánvaló, hogy ha Európában, Ázsiában, Afrikában történik hasonló, mindenképpen a jogokra, a szabadságjogokra kell koncentrálni. A bizottság konkrétan kell, hogy felmutassa azt, hogy mi történt. Nem szabad csöndben maradni, azért, mert nem politikailag korrekten szólunk. A nőknek segítségre van szükségük, és tényekre köszönöm. Köszönöm, Szofi, mondtál egy percben. Mikro. No. Cologne, Düsseldorf, Stockholm. Köln, Düsseldorf, Stockholm, Zürich, stb. stb. Minden egyes városban több száz nőt erőszakoltak meg, és a migránsok köz, követték ezt el. El kell végre most már fogadni azt a tényt, hogy hogy lett az, hogy a, a nők Franciaországban a feministák nem szóltak semmit. Mondhatjuk azt, hogy akik ezeket az erőszakokat, cselekedeteket elközték, és ezt mondták, hogy, és idézek, a sok szart, amit kevertek, máshová öntsék ki, idézet bezárva. Az egyetlen, aki a tömeges migráció ellen fellép, Marine Le Pen. Vannak, akik azért jönnek ide, mert abortuszt keresnek, de Franciaországban lehetséges mindez. A Front National ezt a vívmányt megvédi. Azok, akiket képviselek, védeni akarják ezeket. Gálpelc Hildékó, egy perc 30-ban tisztelt elnök asszony biztos asszony egyrészt örülök ennek a mai vitának mert őszintén beszélünk egy fontos kérdésről másrészt nagyon szomorú vagyok mert eh, egy olyan eseménysorozatnak kellett kiváltani amiről talán még most sem beszélünk őszintén. tegnap még távolinak tűnő túlkapások ma már kegyetlenül közel kerültek hozzánk. azt gondolom hogy egy új tpusú és szervezett erőszakkal állunk szemben amire nem vagyunk felkészülve sajnálatos tény hogy ez pontosan a fiatal nőket a lányokat érinti leginkább. a szervezett erőszak önmagában is mindig félelmet kelt különösen akkor ha hagyjuk eh, hogy ezt tegye az erőszak ellen mindenféleképpen fel kell lépni a nulla tolerancia jegyében. hatékony intézkedésre van szükség és nem agyonhallgatásra. fel nem foghatom hogy a kölni polgármester hogyan gondolta komolyan tartsunk karnyújtásnyi távolságot a lányok ne vegyenek rövid szoknyát fel és ne használjanak parfümöt. badarság! ne legyünk naivak a kölni erőszakoskodók pontosan tudták hogy hol a határ csak próbálgatták. jelenleg ők állnak nyerésre. sajnálatos tény hogyha azt kell mondanom hogy ez a valóság. az európai keresztény kultúrában mindig is tisztelet övezte a nőket ezt nem hagyhatjuk fenn. köszönöm elnök asszony! köszönöm szépen. köszönöm szépen. Egy, csatlakozom azokhoz akik a nők nőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekményeket elítélik. Ugyanakkor a nők zaklatása nem tavaly december 31-ével kezdődött. Két hónappal korábban az Oktoberfesten Münchenben is nők százai számoltak be arra, hogy szexuálisan zaklatták őket. Úgy tűnik, hogy ezek a nők nem annyira izgatják Európát. Hasonló módon az alapjogi ügynökség 2014-ben már beszámolt arról, hogy minden harmadik európai nő így vagy úgy erőszakos cselekmény áldozata volt Európában. A nők zaklatása sajnos nem új keletű dolog. Az erőszak, a diszkrimináció Európában jóval kön előtt kezdődött. Elítélem, és mindig is elítéltem Eh, az ilyen tetteket, bárki kövesse el őket. És büszke vagyok arra, hogy én és kollégáim már régóta próbálunk gyakorlati lépéseket tenni a probléma megoldás érdekében. Ugyanakkor, amióta ezen dolgozunk, soha nem láttam mindazokat, akik most leghangosabban kiabálnak. Nem voltak ott mellettem a nők jogaiért harcolva. Persze meg kell bocsájtani a bűnösöknek, mégis kicsi szkeptikus vagyok, a UKIP és a Front National mennyire gondolja mindezt komolyan, mennyire tudja megvédeni őket. Attól tartok, hogy félelmet próbálnak kelteni, és gyűlöletet próbálnak kelteni, és nem igazán a női áldozatokat próbálják védeni. De talán bebizonyosodik, hogy a jobb oldal nem ilyen, talán bebizonyítják, hogy tévedek, talán rá felhívják a brit kormányt arra, hogy az isztambuli egyezményt végre ratifikálják, amely a nők elleni erőszak elleni harc egyik hatásos eszköze lehet. Remélem, hogy így lesz. Addig is ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy olyan szakpolitikákat fogadjunk el, amelyek megvédik a nőket a szaklatástól, bármilyen formájú szaklatás legyen, és bárki is kövesse ezt el. Moody asszony, kék kártyás kérdést intéz önhez, Jurek úr elfogadja a kérdést? Dann ist die nächste Rednerin. Ha nem, akkor Ulrika Trebezius másfél percben kapcsolt. Köszönöm szépen, állok asszony. A kölni események sajnos nem tekinthetőek egyedi eseménynek. 20 német városban támadták meg a német, németeket. Főleg észak-afrikai fiatal emberek rabolták ki a nőket, tapiszták őket, sőt voltak itt meg is erőszakoltak, és ez egy-két helyen szomorú valósággá válik most már. A német társadalom pedig meg kell, hogy szó ki ezt talán. Már pedig, és azt várják el a nőktől, hogy változtassanak meg a viselkedésükön, az öltözködésükön, a nők pedig kezdik kerülni a köztereket a polgármesterek pedig olyan ajánlásokat tesznek, hogy karnyújtásnyi tart, távolságot tartsanak, sőt zónokat hoznak létre a közösségi közlekedésem. Amikor Merkel ősszel azt mondta, hogy Németország megváltozik, erre gondolt? Arra gondolt, hogy a nőkből másodosztályú állampolgárok lesznek? A német politika Sumákol, Masszatól nem látjuk a valóságot itt az ideje annak, hogy a elkövetőket törvény elé állítsuk, akkor is, hogyha menedékkérők nem szabad semmire se tekintettel lenni. Ha politikusok rossz politikai döntéseket hoznak, akkor a médiumoknak ezek, erről be kell számolni. Az Európa Tanács múlt héten beszélt arról, hogy a, egy határozatában arról beszélt, hogy a médiumok nem szabad, hogy a politikai korrektség szellemében eltagadják a valóságot. Ezt kell, hogy figyelembe vegyük. Köszönöm. Most pedig Bilbao Barandéka asszony asszony kap szót egy percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Az az aklatás, amelyre sor került szilveszterkor különböző városokban, egyáltalán nem újdonság Európában. Lehet, hogy megváltozik a helyzet, ha az emberek meggyőződnek arról, hogy ez most a nők ellen irányul. Egyenlőségre van szükség, de nem szabad, hogy a nőket gátolja ez az egyenlőség. Nem szabad rasszista eh, folyamatoknak teret adni, mert eh, európai elkövetők is vannak. Azt hiszem, hogy eh, szembe kell néznünk a tényekkel, a problémákkal, és hogy milyen fajta viselkedés vezet ilyen jellegű erőszakra. Tartózkodnunk kell a sztereotípiáktól, és oktatnunk kell az embereket, ez a megoldás. Köszönöm a lopás képviselő kap egy percben szót. Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. A kölni események rendkívül komolyak szexuális támadásra nők ellen, és úgy tűnik, hogy koordináltan történt mindez. Ezt nagyon-nagyon komolyan ki kell nyomozni annak érdekében, hogy objektív elemzés történik, és semmiféle rasszista értelmezés nem születik az események alapján. A bizottság elutasította azt, hogy a hamis kapcsolatok létre, léteznének Köln és a migráció között. Fel kell venni a harcot az elkövetők ellen, és fel kell lépni azok mellett, az értékek mellett, amelyeket képviselünk. Nem szabad hagyni, hogy a nők ellen erőszakosan lépjenek fel. Az Európai Bizottságnak ezt kell képviselnie. Köszönöm. Sebastian úr kap egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. Épp úgy, ahogyan az előttem szólók is, én is arról a témáról szeretnék beszélni, amelyek, amely bennünket foglalkoztat. Lesz-e, elfogadunk-e egy európai irányelvet az a nemek közötti erőszakról, hiszen erre van szükség. Ne felejtsük el, hogy az otthon, a otthoni erőszaki súlyos problémát jelent, mindez pedig a patriarchális társadalmi struktúrákra vezethetők vissza. Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy mindenről a bevándorlók tehetnek. De nézzék meg az adatokat. A nők egyharmada élt meg élete korán valamikor erőszakos cselekményt, és a elkövetők gyakran büntetlenek maradnak. Itt fel kell lépnünk, máskülönben ennek az erőszaknak soha nem lesz vége. Az Európai Bizottság, kérdezem, az Európai Bizottság hajlandó tenni valamit, hogy ezt a problémát megoldják. Most pedig Metzol asszony másfél percben. Köszönöm. A kölni eseményekről nagyon sokat hallottunk, nem csak önnel, máshol is voltak ilyen események. Ugyanakkor a populista idegen gyűlölet terjedőben van. Reagálnunk kell, és mi lehet a válaszunk? Nos, a saját értékeinkben kell keresni a választ. Nőkről vagy kisebbségekről legyen szó, az ilyenfajta cselekmények elfogadhatatlanok. Európában mindenkinek biztonságban kell tudnia magát, sokkal keményebben kell fellépni azokkal szemben, akik ezt megpróbálják eh, másképp kezelni. Nincs semmiféle kifogás arra, ami Kölnben történt, mindegy, hogy ki honnan jött, milyen nemű, honnan jött, kit szeret, hogy öltözik, mi a vallása, mi a nemzetisége, egész egyszerűen nem tagadhatja meg senki a másiktól azt a szabadságot, hogy úgy éljen, ahogy akar. Ezek az európai értekünk. Ez az európai élet egyik legfontosabb ismérve. A legalapvetőbb szabadságokat ezen a kontinensen mindenkinek tiszteletben kell tartania. Köszönöm. Köszönöm. Soraya Post kap szót két percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Patriarchális fasizmus. Örülök neki, hogy végre ezzel a problémával foglalkozunk, a köztéren való szexuális zaklatás problémájával. De jelzem, hogy nem új problémával állunk szemben, és ez eh, nem szociális vagy eh, bevándorlói háttérrel függ össze általános politikai megoldásra van szükség. Az Európai Unióban élő nők minden harmadika megélt valamilyen zaklatást, minden negyedik pedig erőszakos cselekmény áldozata lett. Gyakran az erőszakos cselekményt otthon zárt ajtók mögött követik el, az Európai Unió lakosságának fele tehát nem érezheti magát biztonságban, sem a köztereken, sem otthonában. Ez egy súlyos társadalmi probléma, és megoldást kell találni rá. Nem a az elkövetők háttere az igazán aggasztó ezekben az ügyekben, hanem az, hogy nem egyediek ezek az események gyakran újton újra erőszakos cselekményeket követnek el a férfiak a nők terhére, teljesen mindegy milyen hátterűek. Végezetül azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy erről a kérdésről vitázunk itt. Ez felhívja figyelmet arra is, hogy milyen fontos ez a kérdés. Svédországban például egy kampányt indítottak útjára, és én jelzem, hogy a szélsőségesek, akik a nőket akarják megvédeni, hát én nem az ő nőjük vagyok. Julie Görling egy percben. Köszönöm elnök asszony, én is csatlakoznék mindazokhoz, akik határozottan elítélték a körben történteket, ez teljességgel elfogadhatatlan. Ugyanakkor azt is elmondanám, hogy igen, valóban teljes mértékben igaz, hogy a nők elleni eh, erőszak nem teljesen új jelenség. A 70-es években diákként volt egy mozgalom vissza az éjszakát, kérjük vissza az éjszakát. Miről szólt ez? Az, hogy a nők egyedül, amikor akartak, nyugodtan eh, eh, az utcára mehessenek, zaklatás veszélytől mentesen. És ez az Egyesült Királyságban történt. Akkor nagyon fontos volt felvenni a harcot ezzel szemben, és akkor a a kultúrához, az, az iszlámhoz ennek semmi köze nem volt. A férfiak egész egyszerűen nem hagyták, hogy a nők normálisan éljenek és viselkedjenek. Nagyon sajnálatos, hogy még mindig itt vagyunk, 40 évvel később ugyanitt tartunk. Nagyon remélem, hogy a kölni eseményekből megtanuljuk, hogy hol van a kutya hogy hol van a gyökere ezeknek a problémáknak, és meg tudjuk a nők életét változtatni. Frau Eleonor egy percben. Grazie. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én úgy gondolom, hogy a kölni tényeket szolidaritás alapon kell majd elmondani a molesztált, az erőszakot átélt nők részéről. Nagyon fontos, hogy elmondják azt, hogy mi történt velük. Az erőszak elleni valós politika, a férfiak által képviselt erőszak ellen tudja garantálni azt, hogy mindenkire odafigyeljünk, és mindenki nyugodtan éljen. Most azonban nagyon nehéz még erről beszélni, nagyon nehéz fölvenni a harcot a férfi erőszak ellen, ez teljesen szimbolikus és materialista. A nőket tárgynak tekintik, molesztálhatják, eszközként felhasználhatják xenofób és rasszista kampányokban. Ahogy korábban mondtam, mi nem vagyunk senkinek a női, nincs szükségünk semmiféle ilyen fajta atyáskodásra. Köszönöm szépen, Klaus Buchner kapszult egy percben. Egy szabad Európában lehetőnek kell lennie, hogy a nők éjszaka és félelem nélkül mozogjanak bárhol is. Sok helyütt erre azonban nincsen lehetőség. Ez egy botrány. Ki a hibás? Egyrészt a túl laza szexuális büntetőjog, amely alapján a megerőszak, az erőszak tevők megúszszák a cselekedetüket, de az is fontos, hogy Németországban egy év alatt egy millió új polgár lett, a több emberhez több rendőrre van szükség, minden falunak megvan a rendőrsége, minden kisvárosnak megvan a rendőrsége, azonban Németországban a rendőrök számát nem növelték, hanem csökkentették. Ez nem vezetett jó eredményre. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem a rendőrségi elnöknek, a külni rendőrparancsnoknak kell lemondania, hanem a belügyminiszternek, illetve az összes többi tagállam tartományi belügyminiszternek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Millán Zver kap szót 1 perc 30-ban. Köszönöm szépen. Először is a mai vita címével kapcsolatban miért nem beszélünk konkrét helyen elkövetett konkrét eseményekről, konkrét személyekkel szemben. Miért beszélünk általánosságban a szexuális zaklatás a nőkkel szemben a köztéren? Hát ez teljesen általános megfogalmazás. Persze nyilván jó, jó szándék vezéli azokat, akik ezt a vitát kitűzték, de hát mondjuk ki, hogy miről van szó? A nők elleni erőszak Kölnben nem véletlen e, és elszigetelt e, esemény volt. Ez a rendszer az európai társadalom elleni támadásnak minősíthető, és nagyon határozatnak kell lennünk, senki nem változtathat azon, hogy Európában élünk, senki sem kényszerített rá bennünket, hogy másképp gondolkodjunk, és én nem, én bennem felmerül, hogy sok nő, sok civil szervezet miért hallgat -e ezen ügyben? Miért próbálják sokan például elterelni a figyelmet a családon belüli erőszak és más kérdéseket is behoznak ide? Szerintem itt az ideje, hogy őszintén tisztán beszéljünk erről a kérdésről. Rúzsa Tomasic kap szót, egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. A nők elleni erőszak és a szexuális zaklatás elfogadhatatlan, és szigorúan büntetendő. Hogyha a családon belül valakinek az otthonában történik ilyen, akkor nyilván sokszor erről nem szerzünk tudomást, így nagyon nehéz fellépni ellene. De hogyha köztéren történik, és ekkor sem lépünk fel ellene, ez teljesen érthetetlen és indokolhatatlan. Indokolatlan. Sajnálatos módon egy e, európai tendenciáról van szó, azért, mert az imigránsokat, bevándorlókat nem sikerült beintegrálni az európai társadalomba, nem illeszkedtek be, és nagyon más társadalomból, kultúrából, háttérből érkeznek. A politikai korrektséget próbálták sokan zászlóikra tűzni túl sokáig, most azonban ez nem civilizált viselkedés, ennek véget kell vetni, a törvény előtt mindenki egyenlő, akkor is, hogyha menekült, akkor is, hogyha politikai jogot kért. Elfogadhatatlan ez, Európában ilyesminek helye nincsen. So, und nun ist Herr most pedig Stefan Eck kap szót egy percben parancsoljon. A kölni eseményeket a leg komolyabban elítélem. A szilveszter éjszakán történt események felvetik, hogy hogyan lehet megvédeni a nőket. Hogyha a németországi nők 16 éves koruk után közülük 40 százalékuk szexuális támadások áldozata lett, ez elfogadhatatlan, de ugyanakkor visszataszító, hogy ezt összemossuk most a bevándorlás kérdésével. Nem engedhetjük meg, hogy az AFD meg a szélső jobboldali NFD rasszista propagandára használja fel a szörnyű eseményeket, melyek különben történtek meg kell akadályozni, hogy migrációs háttérre rendelkező emberek ellen uszítsanak, miközben a szexuális erőszak már régen honos nálunk. Természetesen rasszizmus és szexualizált erőszak, szexizmus nélküli erősz nélküli társadalmat kell kiépítenünk, de ugyanakkor meg kell akadályoznunk, hogy összemossuk a különböző tényállásokat. Ezzel rossz szolgálatot tennénk Európának. Köszönöm, Anna Zaborszka másfél percben pani predsedajúca pani komisárka tisztelt elnök asszony! elnök asszony biztos asszony! az európai unió egyik eh, alapelve az emberi méltóság. minden egyes élőlény nő férfi gyermek eh, eh, tartása nem kulturális hagyomány kérdése európában hanem jogi kérdés egy másik ember méltóságának megsértése elfogadhatatlan és büntetendő. Teljesen mindegy, hogy ki követi el az ilyenfajta erőszakot, menekült, bevándorló vagy állampolgára valamelyik államnak. A Genfi Egyezmény lehetővé teszi, hogy egy menekültet kitoloncoljanak abban az esetben, hogyha elítélik valamilyen súlyos bűncselekmény miatt. Meg vagyok győződve arról, hogy a nők méltóságát érintő támadásokat súlyosnak lehet tekinteni, függetlenül attól, hogy milyen státuszú az, aki elkövette. A jelenlegi európai migráns válságban az ilyen ö, migránsok által elkövetett cselekményeket biztonságunkat fenyegető eseményeknek kell tekintenünk. Megfelelő jogszabályokkal kell erre reagálnunk, hogy védjünk mindenkit, aki Európában él. Köszönöm, Marek Jürek kap szót egy percben. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kölni események szörnyűségesek voltak ez azonban azt is megmutatja, hogy sok helyütt mi a valóság. Én egy komoly vitában reménykedtem, de mindez, aminek itt tanulja voltam, méltatlan. Épp úgy, ahogyan a nőkkel szemben való viselkedés is méltatlan volt. A nők megalázása bizony gyakran mindennapos esemény. Sokan azt mondják, hogy ami Kölnben történt, ez nem meglepő. Ez azonban nem volna ok arra, hogy itt egy vitát folytassunk le. Van egy kérdésem azonban az Európai Bizottsághoz. Elítélik-e önök, hogy a rendőrség politikai oknál fogva információkat tartott vissza? már pedig az Európai Unióról szóló szerződők második cikkelje azt írja elő, hogy nem és származás szerinti megkülönböztetés tilos. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A nők elleni szexuális erőszak és zaklatás, ennek véget kell vetni, ez fontos prioritás kell, hogy legyen számunkra. A attól tartok, hogy üres szavak ezek, hogyha nem beszélünk arról, hogy mi okozza a nők elleni erőszakot. Legyünk cinikusak. A nőkkel szembeni erőszak és zaklatás nem függ attól, hogy az elkövető milyen gazdasági értőből származik, hogy honnan jött, nem. A macsóság okozza ezt, amely sajnálatos módon átitatja az európai társadalmat, főként a jobb és szélső jobb részéről megpróbálják megbélyegezni a bevándorlókat és a menekülteket annak érdekében, hogy ezzel is szavazatokat szerezzenek. De aztán semmit sem mondanak és tesznek, hogy európaiak követnek el erőszakot a nőkkel szemben. Ez teljesen civil társadalmakban, tehát civilizált társadalmakban is gyakran előfordul. Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szavakat tettekre váltsuk, és tényleg megváltozzon Európában a helyzet. Most pedig Mihály a Sojdroba kap szót, másfél percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Proti násilí Kedves kollégák! Kedves kollégák! Harcolok a nők elleni erőszak ellen, nem azért, mert feminista vagyok, hanem azért, mert eh, az emberi méltóság védelme eh, nekünk keresztény demokratáknak eh, prioritás, még itt az Európai Parlamenten belül is. Tudjuk sajnálatos módon, hogy a nők elleni erőszak nem új jelenség, ahogy ezt már hallottuk, a nők 30%-a élete során valamikor szembe kellett, hogy nézzen valamilyen erőszakkal. De itt most példátlan támadásról van szó Kölnben, ahol ez szilveszter éjszakáján következett be, és amit bevándorlók, menekültek követtek el. Pedig azt szeretnénk, hogy hálásak legyenek, és sajnos nem tudjuk alábecsülni a biztonsági kockázatokat, úgyhogy szükség van további biztonsági intézkedésekre. Nyilván az ilyen jellegű támadás a menekültek ellen hangolja az embereket, és nem hallgathatunk, tudatába kell lennünk azoknak a kockázatoknak, amelyeket a különböző kultúrákból, szociális környezetből érkező emberek jelenléte képvisel és a tagállamoknak, az Európai Bizottságnak biztonságintézkedésekkel, jelentősebbi biztonságintézkedésekkel kell reagálnia rá. Köszönöm szépen. Állá úrnak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen. Különben szilveszterkor olyan sok minden történt, hogy az olyan komoly dolgok történtek, hogy még az európai baloldal és a média sem tudta ezt figyelmen kívül hagyni, de hát ne csináljunk úgy, mintha ez valami új dolog lenne. A közéket és észak-afrikai menekültek az európai szexuális és erőszakos cselekmény statisztikájában túlreprezentáltak. Csak a számok változnak, is rather naive. Nagyon naivan állunk ehhez a kérdéshez. Azt hisszük, hogy ha ezeket a fiatal embereket eh, beültetjük az iskolapadba és megtanítjuk nekik, hogy mi a nemélyes egyenlőség, akkor hirtelen minden korábbi értéket, beidőegződést hátrahagynak, és majd európaivá válnak. Ez nem így megy. Hogyha közel-keletről Európába érkeznek emberek, akkor a közel-keleti gondolkodásmódjukat is magukkal hozzák. Ezek a fiatal emberek azért viselkednek így, mert nem tudják, hogy ez eh, helytelen? Nem. Meg akarják mutatni, hogy ki a főnök, ki az európai köztér. Köszönöm szépen, most pedig Sógor Csaba kap szót 1 perc 30 másodpercben. Senki nem állíthatja, hogy a nők elleni erőszakot csak a menedékkérő követnék el. Sajnos sok millió európai nő vált szexuális erőszak áldozatába az alapjogi ügynökség 2012-es felmérése alapján minden ötödik nő az EU-ban szexuális zaklatás áldozata volt, és 200 Cook pedig az meghallgatás előtti 12 hónapban ö, ö, konkrét támadás áldozata volt, de ez tagadhatatlan, hogy több mint 600 nőt zaklattak és bántalmaztak bevándorlók Kölnben. Itt azonban nem fették el kivoltukat, és az elkövetők félelmet árasztottak és megszégyenítették az áldozatokat, pontosan tudva ugyanakkor, hogy ez nem elfogadható nyugat-európai kultúrában. Ezért nem szabad de minimalizálnunk annak a jelentőségét, ami történt, és biztosítanunk kell, hogy az elkövetők bíróság elé kerülnek. Mindez azonban nem jelent, nem, ebből nem kell annak következni, hogy akik igazán az üldözés és a halál elől menekülnek, menedékre jogosultak, de meg kell akadályoznunk az erőszak megállat illíthatatlan spiráljának bepörgését. Azonban, hogyha menedékkérőket integrálni akarjuk, akkor az erőszakos agresszivitásokat meg kell változtatniuk, és az alapvető európai értékeket kell elfogadniuk. Köszönjük. Köszönöm. Most pedig Szújca asszony kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy felmérés szerint a nők 43%-a Angliában azt mondta, hogy ilyen vagy olyan módon éreztek, érezték úgy, hogy zaklatták őket. Franciaországban gyakran elő sokan azt mondták, hogy félnek este az utcára menni, és minden ötödik nőt zaklatták is az utcán. A munkahelyen és az iskolában is nagyon gyakori jelenségé vált ez, és ez nyilván az egészségükre is kihatással van. A kölni események csak a egy csúcsa, ebből tanulnunk kell, meg kell azt tanulnunk, hogy nem hagyhatjuk, hogy az európai nők és a lányok ne menjenek félelem nélkül az utcára. Konkrét lépésekre gondolok, amelyek olyan tetekre, amelyek egész egyszerűen bűncselekménynek kell, hogy bírősének, függetlenül attól, hogy menekültek-e vagy sem, a bíróság előtt kell fele, a tetteikért felelősséget vállalniuk. Nem. A, a törvény mindenkire egyenlően kell, hogy vonatkozzon és remélhetőleg a bevándorlókkal szemben így előítéleteket sem szítünk, ugyanakkor az alapértékeket meg kell védeni. Köszönöm. A spontán felszólalások előtt utolsóként Peti Rasszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony semmiféle erőszakot nem lehet elkövetni, semmilyen indokkal. A nők leginkább áldozatai ezeknek az erőszakos cselekedeteknek, de nem csak arról kell beszélnünk, hogy hogyan védjük őket, és hogyan vegyük fel a harcot az erőszak ellen. Ezek a szörnyű események arra mutattak rá, hogy az elkövetők kapcsán nem szabad minden migránst, bevándorlót elítélni. Bár ezeket az erőszakos cselekményeket nem EU állampolgárok követték el. Az Európai Unió megfelelő értékeket képvisel, hisz a nők méltóságában, védi a nők alapjogait és szabadságjogait, nem fogadja el az erőszak semmiféle formáját a nők ellen. Ezeket védenünk kell, és mindenkinek el kell fogadniuk őket, akik otthont kívánnak találni Európában, legyen az ideiglenes, vagy állandó. Tiszteletbe kell tartani a törvényeinket, fel kell venni a harcot az erőszak ellen. Szükség van az integrációja a kultúrák közötti dialógusra, ezekkel foglalkozunk el. Köszönöm. Most pedig eljött a spontán felszólalásuk ideje. Négyen kértek szót. Pirko Lornenen asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, egyedül a sötétben. Így élünk mi, nők, Finnországban minden télen, és így megyünk futni, vagy síelni. Most pedig olyan megfogalmazásokat hallunk, hogyha továbbra is így cselekszünk, tehát egyedül megyünk joggolni vagy futni, akkor nem kell félnünk. Megállapíthatom azonban, hogy sok autoriter muzulmán államban a szex problémát jelente. Igaz, ez a homoszexualitásra, meg a nők szexualitás is tabuizálva van. Az emberek zavarban vannak, elfolytásokkal vannak teli, és ennek következményei vannak, megtapasztaltuk ezt Kölnben, sőt, Helsinki városában is. Kedves képviselőtársaim! A mi értékeink semmit sem érnek, hogyha nem szállunk síkra értük, és itt még van mit tanulnunk. Köszönöm szépen. Lídia Szendre Rodríguez kapszót egy percben. Obrigada, presidenta. E, o asedio, e as agresores, as mujeres son... Köszönöm szépen. A nőkkel szembeni erőszak a patriarhátusból táplálkozik, amely olyan annyira átitatja sajnos az európai társadalmakat. Az erőszakot el kell ítélni, és meg kell büntetni. Az európai nők fele félelemben élem, miatt változtatnak az életmódjukon, azért mert attól tartanak, hogy szexuális vagy fizikai agresszió áldozataivel válhatnak. 2014-ben egy millió európai nő számolt be arról, hogy erőszakos cselekmények áldozataival váltak. Most januárban 8 nő vesztette életét emiatt. Biztos asszony, ez sürgősen megoldandó probléma. Gyors fellépésre van ellen, macsók ellen és a nők elleni erőszaknak. Ezt is mindenkor kell vetni. Notis Marias úr egy percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Az erőszakos molesztálás, a nők elleni erőszak állandó probléma. A gazdasági válsággal ez csak egyre súlyosbodik. A közelmúltban tömeges molesztálásról volt szó, 90 nőt molesztáltak Kölnben, és a rendőrség szerint arabok és észak-afrikaiak voltak az elkövetők. Az erőszak ellen felléptek, a nők elleni erőszak ellen, illetve a migrációs politika ellen is, amit Merkel asszony képvisel. Zökkenésmentesen kell integrálódniuk a bevándorlóknak Európába, amíg itt vannak nálunk. A nők elleni erőszak azonban nem ismeri a határokat, vagy különböző szociális rétegeket. A nők elleni erőszak és az egyenlőtlenség csak egyre nő. Köszönöm, és utolsó felszólalóként Cambiel Castellano kap szót, tessék parancsoljon. Gracias, presidenta Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden tizedik nő pszichikai vagy fizikai szexuális áldozat eh, támadás áldozatává vált, sokan pedig eh, bele is halnak ezekbe a támadásokban. Európában tehát eh, jelen van ez a az erőszakos forma, a macsó fellépés, vagy a macsizmus azonban a mi tisztelt házunkban is megjelenik. Mindaz, ami Kölnben szilveszteri a történt, tehát nem példátlan sajnos a mi kultúrkörünkben sem nem függ ez össze nemzeti uh, eh, hova tartó, az elkövetők nemzeti hovatartozásával. Nem szabad, hogy iszlamofób következtetésekre jussunk mindabból, ami egyébként elfogadhatatlan. Mi mindig síkra szálltunk a nők jogaiért, eh, és mindig elleneztük a macsizmust, eh, azonban a sztereotípiek ellen is vagyunk. Köszönöm szépen, végezetül pedig megkapja Kretu asszony a szót a biztos parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, roppant hasznos és érdekes vita volt az. Nagyon fontosnak érzem, valóban a szexuális erőszak és zaklatásnak véget kell vetnünk. Az Európai Parlamentben a nők jogaiért és méltóságáért harcolnak a politikai életben és a munkaerőpiacon az egyenjogúságért. Nagyon sajnálatos azt kell, hogy mondjam, hogy most már arról nem is beszélünk, hogy mennyire tiszteletlenek a nőkkel szemben. Ez úgy tűnik, hogy hetébe szorult, mert az erőszak sokkal égető probléma. Nem egész egyszerűen nem fordíthatjuk el fejünket, nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket az eseményeket a Kölnben, vagy máshol előfordult eseményeket. Ezért azt hiszem, ez a vita Európa egész számára fontos érzést kell, hogy küldjön. De ahogy azt az elején már elmondtam, a tagállamok a szubszidiaritás elve miatt a tagállamoknak maguknak saját felelősségük az, hogy a közbiztonságot garantálják a szerződésekben, az Európai Unió számára semmiféle hatáskört nem adtak annak érdekében, hogy, vagy azon a területen, hogy a közrend, a, kö, a közbiztonság védelmét mi garantáljuk. Ugyanakkor nyilván önök is tudják, hogy nem egy, nem kettő olyan jogi eszközt fogadtunk el, amelyek közös szabályokat fektettek le az különböző ilyen bűncselekmények áldozatainak védelme érdekében. Jurova asszony majd további részletekkel is szolgál ez ügyben. Az áldozatok jogaival kapcsolatos horizontális eszköz témájában például a szexuális alapon elkövetett erőszak, a nők elleni erőszakkal szembeni harc tekintetben is Elsősorban a már meglévő jogszabályoknak próbálunk érvényt szerezni a gyakorlatban, van egy vonatkozó irányelvünk az áldozatok jogaival kapcsolatban. Folyamatosan figyelemmel követjük, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre mindezeket a szabályokat, és ez idáig sajnálatosan csak 11 tagállamtól kaptunk beszámolót arról, hogy milyen végrehajtás intézkedések kerültetik át ezt a nemzeti jogba és a gyakorlatba azzal teljesen egyetértek, hogy el kell ítélnünk a tetteket, a bűnösöket felelősségre kell vonni, nem engedhetjük meg, hogy az európai nők áldozatá essenek az erőszaknak és az aklatásnak. Az egyenlőség és az alapvető jogok nagyon fontosak, és Európa földjén ez mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy milyen vallási, kulturális, nemzeti háttérből érkezzen bárki, ilyen erőszak és zaklatás egész egyszerűen nem megengedhető. De persze azt tudjuk, hogy a prevenció mennyire fontos, de a már megtörtént eseményeket pedig megfelelően ki kell vizsgálni, és az elkövetőket felelősségre kell vonni. Köszönöm biztos asszony, ezzel lezárjuk.